Good morning. Let's... Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Egy órás ülésünk van a mai napon, és eh, a munkadokumentumunk megbeszélése, vizsgálata a társadalmaktól, Kofort és Jezek kolléga a dokumentum valamennyi nyelven hozzáférhető egyébként. Úgy gondolom, hogy decemberben mutatták be ezt a dokumentumot. Úgy vélem, hogy ma tolmácsolásunk is van, akkor megragadjuk az alkalmat. És a keddi ülésünk a két panellel. Szeretném elmondani, hogy nagyon jól sikerült. Szerintem mindenek előtt az első panelben tűnt fel nagyon sok új ismeret, amelyekkel dolgoznunk kell. Tegnap az Ekonban egy vitát folytattunk a máltai pénzügyminiszterrel, és a vita végén, az azt követő tárgyalások során a máltai kormány készséget mutatott arra, hogy együtt kíván működni velünk. Azt kell, hogy mondjam, lehetőleg jó programot kívánnak előkészíteni a látogatásunk alkalmából. Ez nekünk persze fontos. A ma délelőtt tervezett tárgyalás az ECON és a PANA bizottság között, illetőleg a másik oldalon a Máltai és az észt elnökség között. Nos, erre ma nem került sor, aminek az az oka, hogy született egy tanácsi döntés, méghozzá január 19-én amikor azt mondták, hogy a máltai tanácsi elnökség hivatalos programját kell bemutatni az ekonban, és ezt egy kicsit elhalasztják. Vagyis a nem túl jó kooperáció egy jelzése volt, ez lemondták az ülést, mint mondtam. 24-én érkezett a lemondás egyéb iránt, és hát úgy gondolom most, hogy Máltával a helyes úton kell elindulnunk. Offshore activity és pénzmosással kapcsolatos kihívások című workshop van ma 14 és 16 óra között. Ezt az ülést Kofort kolléga és Társelődője együtt elnökli ma, délut- ma délután. Amennyiben további hozzászólás nincs a koordinátorok részéről, akkor a két társ előadónak adnám meg a szót. Zsepe Kufort és Péter Jecsek. Ki az, aki kezdi? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Üdvözlöm az összes kollégámat. Ah, sorry. Um, we, uh, think... Úgy gondolom ez egy fontos ülés, az átláthatóságot növelni szeretnénk. Ez egy fontos feladata a társadalmak szerint a csoportnak. Ez egy uh, bizottság, amelyik vizsgálatot végez, és a Panama dokumentumokat vizsgáljuk, és hát azt vizsgáljuk, hogy az EU hol bukott el, amikor fel kéne lépni a pénzmosással és az adóparadicsomokkal szemben, és igyekszünk tényleges transzparenciát kialakítani, ez egy fontos dokumentum. Szeretnénk a bizottság munkájára felhívni a figyelmet, rámutatni, hogy hogyan dolgozunk, ezt együtt tettük meg a társadalommal. És karácsony előtt volt egy árnyékelődő ülés is, összeállítottunk egy munkadokumentumot, megvizsgáltuk, hol tudjuk erősíteni, ezt a dokumentumot kértük a véleményüket, ezért az inputokat kaptuk, köszönjük szépen a kommentárokat, és mindent elkövetünk, hogy ez bekerüljön a munkadokumentumba, amit már megkaptak időközben. Igyekeztünk a mai napra meghívni önöket oly módon, hogy nézzék meg a munkadokumentumot, kommentálják ezt egyébként a mandátumból vezettük le, ezt a munkadokumentumot, amit a bizottság kapott, és természetesen a különbözőbb információkat vettük figyelembe a meghallgatások során, amelyek megszülettek, és el kell, hogy mondjam, igen, informatív meghallgatásaink voltak, aztán először a Panama dokumentumokkal kapcsolatban egy investigatív újságíróval beszéltünk, aztán szupranacionális szinten, kormányközi szinten foglalkoznak ezzel a az különböző szervezetek, az OECD, az IMF és mások, és meghallgatások voltak a pénzmosással és az adóelkerüléssel kapcsolatban, mennyiben tartják be a különböző helyeken az előírásokat. Ugye oda Stiglitzel is volt egy eszmecserénk, Pierre Moszkoviszivel is tárgyaltunk mindenek előtt a pénzmosásról, hol haladtunk, mennyit, és eszmecserére került sor azon kívül Árszísz aki egy szakpolitikai jellemző, és a, a, a jogászok szerepéről beszéltünk a Panama dokumentumok kapcsán. Egyébként további meghallgatások is lesznek, el kell, hogy mondjam, aztán az Egyesült királyságban Luxemburgba, Egyesült Államokba és Máltában is elutazunk majd. Egyébként a meghallgatásokat úgy szerveztük meg, hogy igyekeztünk ez, az eredményeket beúni a munkadokumentum elkészítésében. Természetesen tovább frissítjük majd ezt a dokumentumot, amit önök kaptak, önök előtt, hat fejezetből álló anyag van. Szeretnék rámutatni a legfontosabb pontokra, amiket ez a munkadokumentum tartalmaz. Mindenek előtt nagyon fontos, hogy aláhúzzuk, látjuk, hogy a közvetítők nagy szerepet játszanak a Panama dokumentum botrányban, és ez is fókuszálunk ezért. Ugyanezt elmondhatjuk, a transzparencia hiánya szintén egy fontos jelenség ki, ki a tényleges kedvezményezettje. Itt egy-egy számlának, egy-egy mozgásnak itt is komoly vizsgálatokat folytattunk, és ami engem illet, az adóparadicsomokkal is foglalkozni kívántunk, illetve József Stiglitz is nyilvánvalóan elmondta, hogy ez mindenképpen az együttműködés egy sötét oldala, hogy ilyen paradicsomok kialakulnak, adott esetben fekete listákat és szankciókat is alkalmazni kell, és természetesen van egy nemzetközi dimenziója az egésznek, ez fontos Muszák Fonszéka, az a negyedik legnagyobb offshore szolgáltató volt, amit eddig láttuk, az csak a jéghegy csúcsa, mondta, ő is aláhúzta, és egy szeretnénk látni további perspektívát ebben a témában. Ezek azok a pontok, amelyeket kiragadtunk a munkadokumentumunkban, és amit még szeretnék elmondani a rövid bevezetőm végén. Tudom, hogy nagyon ambiciózus ez a dokumentum, amit itt elvégzünk a vizsgálóbizottsággal. Sok mindent ez a dokumentum, de őszintén azt gondolom, hogy be kell mutatnunk a parlamentnek, hogy komolyan veszük ezt a feladatot, és kellő időt kell szánnunk a vizsgálatokra, a szerepünket be kell tölteni amit kaptunk, és egy átfogó jelentést fogunk készíteni a végén. Azt gondolom képesek vagyunk erre. Minőségi munkát kell végeznünk, ez számomra a legfontosabb. Tehát szálljunk rá a munkát, szálljunk rá az időt, Nézzük meg a különböző aspektusokat, a Panama dokumentok alapján pénzmosás, adóelkerülés, adóparadicsomok, mindent figyelembe kell venni, és azt gondolom, a különböző szakbizottságokat is szeretnénk bevonni, és akkor a végén valamennyiüknek bemutatni ezt a munkát, amit elvégeztünk. Most pedig átadom szót Péternek. Péter Jacek. Köszönöm, Péter Jacek. Thank you, thank you, Chair. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy az ön által elmondottakhoz csatlakoznék a máltaiakkal való találkozónk lemondásával kapcsolatban. Nos, tegnap a máltai pénzügyminiszter bemutatta az elnökségi prioritásokat az ECON szakbizottságban. Nagyon sokan felvetették a adóelkerülés, adócsalás, pénzmosás kérdését, tehát nem úszta meg ezeket a kérdéseket semmiképpen sem. Én azt gondolom, hogy a soros elnökséggel folytatni fogjuk ezeket a tanácskozásokat. Ami a munkadokumentumot illeti, mint ahogyan mindenki tudja, nagyon sok találkozó vár még ránk, vagy van még előttünk, vannak még tényfeltáró missziók is, és az emberek jelenleg a munkadokumentumban próbálják ezt összefoglalni, ezt bemutattuk egyébként a az árnyék is, és megpróbáltuk beépíteni a szövegbe az összes véleményt. Önök is tudják, hogy olyan tényekre avat, vagy vonatkozik ez a javaslat, amelyek a Panama Papers vagy Panama akták ügyéhez kapcsolódnak, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy be tudjuk fejezni és sikerre tudjuk vinni az adhok bizottság munkáját. A meglévő Európai Uniós vonatkozó jogszabályokat megvizsgáljuk, hogyan lehetne ezeket tovább erősíteni, és hogyan valósítják ezeket meg az európai tagállamokban. Aztán természetesen a közvetítők kérdésének nagyon nagy fontosságot tulajdonunk, tulajdonítunk kedden, elmondtuk azt, hogy mennyire fontos kérdésről van szó, sőt tulajdonképpen az egész ügy szíve ez és természetesen a pénzmosás ellenes irányelvre is utalunk, illetve az információ cserére. Lefettük a nemzetközi dimenziókat is, és azt, hogy a jövőben milyen kutatási munkákra lesz szükség az ilyen bizottságok munkájával kapcsolatban. Vagyis ehhez már túl sok minden más nem tudok hozzáfűzni. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőknek és a titkárságnak is a munkáját. Köszönöm. Rendben, köszönöm. Most pedig következnek az árnyék jelentéstevők. Ludek Niedermayer kezdi a néppárt nevében. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek az együttműködést, nagyon jó találkozókra került sor még karácsony előtt, és nagyon sok mindent hozzátettünk ehhez a félidős jelentéshez. Én csak annyit szeretnék hangsúlyozni, három területre vonatkozólag, ahol úgy látom, hogy esetleg a hangsúlyok tekintetében lehetne változtatni a dolgokat. Az 1.3-ban az alapvető jogrendszerekről esik szó, tehát hogy hogyan lehetséges az, hogy a rendszerből eltűnjenek pénzek, aztán az együttműködésről is beszélünk. Ez egy nagyon általános kifejezés, szerintem inkább a trustok szerepére kellene odafigyelnünk, ugyanis ezek nem túl átlátható konstrukciójú szervezetek, nem lehet nyomon követni az ő tevékenységüket. Aztán a bankárok és a banki tanácsadókra odafigyeltünk eddig is, de azt hiszem most az ügyvédekre adó tanácsokra, tanácsadókra kellene odafigyelnünk, illetve az adó jogászokra. Szalander Gibraltárban tevékenykedett, tehát ilyesmiket kellene megnéznünk. Ezek azok az emberek, azok a fickók, akiket semmiféle öm, nyomonkövetés nem ér, és végül pedig nézzük meg a jogi helyzetet az egyes ponttal kapcsolatban. Itt fontos lenne az, hogy jelenleg a pénzmosás ellenes irányel felülvizsgálata folyik, mennyire lehet ezt tovább terjeszteni, vagy mennyire van erre egyáltalán szükség. És aztán a nem együttműködő jogrendek kérdésére is felhívnám a figyelmet. Ez egy nagyon vitatott, vitás kérdés. És végül, de nem utolsó sorban, az egyik első kérdésem is, amikor megkezdtük a közös munkát, arra vonatkozott, hogy a US FATCA hogy néz ki. Tegnap megint beszéltünk erről. Jó lenne, hogyha a jelentéstevő a jelentésben is arról értekezne, hogy a FATKA kérdésében hogyan vélekedünk. Több tényfeltáró missziót is végeztünk, és ezek nagymértékben hozzájárulnak a jelentésünk minőségéhez. Köszönöm szépen! Most itt a listánk az árnyékjelentéstevőkről Angel Zambacki következik az én listám alapján. Zambacki itt van? Nincs itt. Fábio de Mázi. Akkor ő következik. Köszönöm szépen. Én az árnyékjelentéstevőnket képviselek, aki nincsen, nem lehet itt, mert félidős várandós. Én azokra a pontokra fogok központosítani, amelyeket frakcióm kritikusnak gondol, de ettől még nem kell azt gondolni, hogy ne értenénk egyet nagyon sok javaslattal, ami elhangzott, és nagyon sok minden jó szerintünk, de most természetesen arra fogok utalni inkább, ahol még mindig öm, jogréseket látunk. Egy nagy probléma van szerintem a mi munkánkkal, és ez nem is a mi felelősségünk, inkább a bizottság hiányossága mutatható itt ki. Bizonyos dokumentumokhoz való hozzáférésről beszélek, amelyeket nem kaptunk még meg, én azt hiszem, hogy ez minden bizonyal a jelentésben, jelentéssel kapcsolatos munkánkat is hátráltatja. Nézzük először a Panama akták ügyének vagy botrányának méreteit. Szerintem itt egy kicsit eh, a explicite kellene utalni az embercsempészetre, a terrorizmus finanszírozásra és általában a kriminalisztikai, tehát a büntetőjogi vetületeire ennek a kérdésnek, hogy lássuk azt, hogy mennyire komoly problémával állunk szemben. Aztán a jogi keretek, adómegkerülés a kettes fejezetben. Itt azt szeretnénk, hogyha a profit transferekről is szó esne, mert ez is a pénzmosás kérdéséhez szorosan kapcsolódik. És még mindig problémás az, hogy bizonyos Európai, tehát az Európai Unióból ki áramlanak olyan pénzek, amelyek után senki nem fizetett adót, és harmadik országba kerül ez a pénz. Tehát itt még feladatok várnak ránk. Aztán nézzük a 2.3-asban a közvetítők szerepét Szerintem itt a szankciókról is kellene beszélnünk, hiszen tudjuk azt, hogy ezek a közvetítők milyen fontos szerepet játszanak a konstrukcióban. Egyesek még akár a jogszabályok megszövegezésében is segítenek. Ugye itt most a szigetekre gondolok, tehát azokra az adóparadicsomokra, ahol nincs is elég emberi erőforrás ahhoz, hogy a vonatkozó jogszabályokat megalkossák. Nos, hát a szankciókra is utalnunk kellene, és itt nem kellene vissza utalnunk arra, ami már az taxe bizottságban is szerepelt az ajánlások között. Nézzük most a hármas fejezetet, a nemzeti jogba való átültetés. Itt megint csak azt szeretnénk pontosabban látni, hogy a rendvédelmi szervek nem rendelkeznek kellőképpen egy elegendő szakértővel, az adó hivatalokra is ugyanez elmondható. Nem szabad, hogy csak az adó ügyekre, illetve a pénzmosásra gondoljunk, hanem ennek a szervezet bűnözéshez kötődő kapcsolatait is kiemelném. Aztán a negyedik fejezetben szerintem nagyon hasznos lenne, hogyha az Egyesült Államokról is szó esne, mert egy nagyon fontos piaci szereplőről van szó, és most ugye olyan elnök kezdte meg a munkáját, aki ma Amerikát újra egy nagyszerű országá akarja tenni, de úgy tűnik, hogy a kölcsönösség elvét azért mégsem annyira támogatja, amikor a közös standardokról esik szó. És végül a 4.4-es fejezetben megint csak a szankciókról esik szó. Itt szerintem egy kicsit explicitebben kellene a szankciókat, illetve azokat az eszközöket felsorolnunk, amelyeket azon országokkal szemben tudnánk bevetni, amelyek nem hajlandóak együttműködni velünk. A korábbi munkadokumentumban ez szerepelt, vannak ugye úgynevezett magas kockázatú harmadik országok, örülök annak, hogy a bizottsági javaslatot a parlament visszautasította, mert ez nem is volt eléggé ambiciózus, de el kellene azon is gondolkodnunk, hogy Mit teszünk például olyan entitásokkal, amelyek ezen jogrendű államokból kívánnak üzletelni? Hajlandóak vagyunk-e számukra egyáltalán engedélyezni azt, hogy Európában üzleteljenek? és végül, de nem utolsó sorban a hatáskörök kérdését kellene letisztáznunk. Mindannyian tudjuk azt, hogy az ilyen vizsgálóbizottságoknak milyen korlátozott a hatásköre. Ezzel kapcsolatban az AFKO-val is eszmét kell cserélnünk, és a jövőbeli mm, parlamenti képviselők munkáját is megkönnyítendő. Szerintem azt kellene biztosítanunk, hogy egyrészt miután lesznek még botrányok az Európai Unióba, ezért a parlamentnek megfelelő eszközökkel kell rendelkezni, hogy fel tudja göngyölíteni az ilyen eseteket. Köszönöm szépen. Sven Giegold következik a zöldek részéről. A progresszív gazdaságtan különböző irányokkal rendelkezik. Nem találkoztam még az 50%-ban várandós asszonyal. Nem tudom, hogy ez hogyan van lehetséges egyáltalán biológiailag. Várom a választ. Minden esetre ami a munkánk jelenlegi helyzetét illeti, szerintem ez a munkadokumentum azt mutatja, amire képesek voltunk, hogyha összehasonlítjuk a mandátumunkkal, egy tényfeltáró bizottság munkájával, hát ahhoz képest azért elég keveset tudtunk vizsgálódni, mert a mi fő mandátumunk az az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy az európai intézmények, tehát nem a közvetítők vagy az adóparadicsomok maguk hogyan viselkednek, hanem az európai intézmények, a tagállamok és a tagállami hatóságok vajon tiszteletben tartották-e az összes meglévő kötelezettséget? Vagy esetleg volt rossz közigazgatási gyakorlat? Éppen ezért ennek a dokumentumnak egy policy paperré kellene, tehát ezt ebbe kellene megtestesítenünk, de ehhez időre van szükség. Minden esetre mindaz, amit tettünk, az jó irányba mutat, és én szerintem több, sokkal több dologban értünk egyet, mint amiben nem értünk egyet. Van egy mandátumunk, amely alapján bizonyos területekre kell fókuszálnunk, ahol rossz adminisztráció vagy a szerződésekkel szembe menő gyakorlat felgöngyölítése volt a feladatunk. A mandátumunkat most össze kellene kötnünk a tartalmi vizsgálódásaink tárgyával. Ez még Egyébként ilyen formában szerintem nem kellőképpen hangsúlyosan szerepel a munkadokumentumban. Vagyis arra van szükség szisztematikusan, hogy vizsgáljuk meg a különböző jogi kötelezettségeinket, amelyek szerepelnek egyébként a szerződésben is, és ezen kívül pedig nézzük meg a mandátumunk helyzetét, hiszen nagyon sok delegációs találkozó, hearing és dokumentum valósult már meg. Az elnök el is mondta, hogy eddig nem kaptunk megfelelő dokumentumokat, tulajdonképpen irreleváns dokumentumokat kaptunk csak meg a DG Just-tól, semmit sem kaptunk a DG Tax-tól, sőt, még a különleges bizottságok részéről sem kaptunk még tájékoztatást, ez pedig tényleg problémás. A tanács még meg is állapodott arról, hogy nem hajlandóak velünk hatékonyan együttműködni, ez pedig szerintem elfogadhatatlan. Sziklóna úr tegnap a találkozónkon ugyanezt mondta. Úgy tűnik, hogy a tanács döntése, hogy nem hajlandóak velünk együttműködni. Emiatt nincs itt ma a Mántai e- Soros elnökség képviseletében a miniszter úr, hiszen őt is vizsgálódásaink tárgyává tettük. Márpedig ez azt mutatja, hogy mennyire rossz helyzetben is van, milyen nehéz helyzetben van a szakbizottságunk. Itt most az a feladat, hogy a tevékenységeink alapján követeljük a dokumentumokat, hogy bizonyítani tudjuk azt, hogy rossz közigazgatási gyakorlat valósult meg, illetve jogsértések történtek. A dokumentumok nélkül nem tudunk másra hagyatkozni, mint olyan közzétett dokumentumokra, amelyek már így is szerepelnek a vizsgálatunk tárgyaként. Ezért szeretném kérni a szekretáriátot, hogy a különböző médiumokkal működjön egyet, mert ők azok, akik az eredeti dokumentumokhoz hozzáférnek, hiszen az ICIJ sem volt hajlandó velünk együttműködni. Vagyis lehet, hogy van is erre egyébként okuk, hogy miért nem tették ezt meg. Több mint 80 országban vannak publikációik, de nekünk össze kellene hasonlítanunk a jogalapjainkat, a szerződést ezekkel a bizonyítékokkal, és csak így tudjuk megmondani azt, hogy történt-e jogsértés vagy sem. Nagyon nagy a probléma a határidők szempontjából is, szerintem itt politikai szintére kellene kilépnünk ezen kérdésekkel kapcsolatban, amelyekről tegnap is szó esett, vagy tegnap előtt. Köszönöm szépen ez volt a legfontosabb pont. Azt gondolom, hogy mégiscsak egy kicsit nagyobb nyomást kellene helyeznünk a bizottságra. Hivatalosan az a döntés született, hogy megkapjuk a dokumentumokat, de mégsem. Három nagy ország megígérte, hogy megkapjuk a dokumentumokat hamarosan, de a, pont az érintettek nem. Úgyhogy azt gondolom, hogy hamarosan a mandátumok, mandátumunk, mandátumunk meg hosszabbítását is kérnünk kellene. Tisztelt elnök úr, hogyha esetleg megnevezni ezeket az országot, az talán motiváló lehetne, mondja Sven Kigold. Elnök, nem, nem, nincs nálam ilyen lista, nem tudom, hogy mi a helyzet. Franciaország és Németország és Hollandia ad át dokumentumokat. A többiektől nem kaptunk választ, de lehet, hogy ez már változott, és Bulgária és Szlovákia is elküldte az anyagokat. Az EFTD nevéből nincs, EFTD-ből nincs itt senki, az EMP-ből sem, Kapelasszony jelent, jelentkezett, hogy itt lesz, de nincs itt. Nos, akkor Louis Michel jelentkezett aztán Darius Rozáti, Jamon Jandrégi és Katalin Rivan. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Először is azt mondjam el, hogy teljes mértékben osztom az előttem szóló frusztrációját azzal kapcsolatban, hogy milyen eszközökkel rendelkezünk eh, a mandátumunk gyakorlása szempontjából. Engem ez aggaszt, hogyha ugyanígy folytatjuk a munkát, úgyhogy nincsenek információink, nincsenek dokumentációink, és így nem tudjuk az érdemi valós kérdéseket feltenni, és emellett azt gondolom, hogy felmerül még egy probléma a munka módszerrel kapcsolatban. Nem az elnök úr hibája ez. Az elnök úr, elnök úr mindent megpróbált annak érdekében, hogy az eszközöket a rendelkezésünkre bocsátja, bocsátsa, de a legutóbbi ülésen engem megrendített az, hogy felmerült az a lehetőség, hogy egyszerűen hagytuk, hogy az általunk megkérdezett személyek kitérjenek a válaszadás elől, és ezt hagytuk, nem, nem csináltunk semmit. E, tulajdonképpen egyszerűen meg, meg akartak győzni bennünket arról, hogy megvannak a belső ellenőrzési módszerek, hogy, hogy a pénzek eredetét ellenőrizzék, stb. És mi meg hátradöltünk, hogyha így folytatjuk a munkát, akkor nem fogunk tudni válaszolni arra a kérdésre, amit nekünk feltettek. Mert pontos, lényegre törő válaszokat kell kapnunk, ettől pedig, ebből pedig kihátrálnak az államok, a kormányok. Nagyon sok erkölcsi megállapítást tartalmaz ez a munkadokumentum, de nem tartalmaz gyakorlati ajánlást. Kérdezem, hogy nem kellene -e csökkentenünk a meghallgatottak számát, a meghívottak számát, és sokkal inkább mélyre menni a vitában, egy kicsit szétszedni őket, és valóban addig ragaszkodni a válaszhoz, amíg nem adnak konkrétan választ. Például Malártúr annak idején, elején, aki az ügyvédeket képviseli, és azt mondja, hogy az ügyvédekre ez nem vonatkozik, ők nem érintettek, na de hát azért ez mégiscsak elképesztő e, nyíltan hazudnak a parlamenti képviselőknek. Ez engem ez rendkívül frusztrál, ez az egész e, sztori. Aztán felmerült az a kérdés is e, bennem, hogy nem kellene -e inkább gyakrabban egyeztetnünk azzal kapcsolatban, hogy megegyezünk, hogy ki melyik kérdést teszi fel, hogy egy kicsit jobban a mélyére mennénk a dolgoknak. Egy vizsgálati bizottság így működik, ez, amit itt csináltunk, ez, ez, ez az nem vizsgálati bizottság volt. Ennél sokkal messzebb kell menni, sokkal nagyobb nyomást kell helyezni, sokkal inkább nem szabad hagyni levegőhöz jutni őket, amíg nem, nem, nem kapunk választ. A jelentéstevők kiváló munkát végeztek, mindent megtettek, amit tőlük telik, de ha így folytatjuk, akkor nem tudom, hogy mi lesz, mi jön ebből ki. A két meghallgatott, aki Palán és Ellington asszony, ők voltak, akik, akik úgy tűnt számomra, hogy elkötelezettek. Ő, ők voltak azok, akik segítenek nekünk a, a, a valódi, hiteles és ütőképes ajánlások kidolgozásában. Végül, elnök úr, nem tudom, hogy a kollégák tájékozó, tudják-e, de egy kiváló jelentést nyújtott be egy magas szintű munkacsoport egy afrikai, afrikai munkacsoport, Mbeki által vezetett, dél-afrikai elnök által vezetett munkacsoport a pénzek kicsatornázásáról. Ez nagyon érdekes lenne, azt hiszem, hogy az AKC európai e, találkozón is meghívtuk őt, és ott bemutatta ezt a jelentést. Ez a jelentés egész jó. E, talán inspirációt is adhatna nekünk. Úgyhogy azt gondolom, elnök úr, e, jó lenne ezt a jelentést a képviselők tudomására hozni. E, nem olyan régi e, jelentés ez, és valóban e, felvet bizonyos gondolatokat. Ennyit akartam mondani nem tudom, hogy valaki más is beszélt erről, a faktáról én is szeretnék több információt kapni, ami a, az, a bizottságunk alapszabályát illeti, szerintem a munkánk során a konkrét ajánlásokra kellene koncentrálnunk. Már kértem, hogy egy összehasonlító táblázatot készítsenek a különböző tagállamok jogszabályairól. Ezt még mindig nem kaptam meg, Szerintem ezt még mindig várjuk, de még nem, kaptuk, nem kaptam meg. Ez nagyon fontos lenni, e, lenne, ebből látnánk, hogy melyek azok az államok, amelyek nem tartják tiszteletben a szabályokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Michel úr. Nem tudom, hogy ki mondta hogy mindenki, hát, hogy a tegnapi előadók mind jók voltak. Én nem mondtam ezt, én azt mondtam, hogy az első panel jó volt, a második csak egy bizonyos területtel kapcsolatban viselt kompetenciákat, a PricewaterhouseCoopers eléggé segítőkész volt, a többiek blokkoltak. Sajnos nincsenek eszközeink, sajnos nincsenek, a tagállamokat sem tudjuk kényszeríteni, és ami a dokumentumokat illeti, nagyon örülnénk, hogyha átadná ezt az afrikai dokumentumot, ez is a napirendünkön van. Talán jó lenne, az ön öm, öm, öm, személyes kapcsolatait kihasználná arra, hogy legalább a belgák jobban e, együttműködjenek. Ami az eljárást illeti, a koordinátorokkal egyeztünk meg ebben, és úgy jártunk el, hogy a következő időszakban eddig csak az első fordulóra került sor a közvetítőkkel, de a következőkben olyanokat is meg kell hívnunk, akik hajlandóak mondani is valamit, és nem csak blokkolnak, mint kedden, annak idején, kedden a szervezetek, szakmai szervezetek vezetői, egyetértek önnel, abból nem jött ki semmi, ami a kérdéseket illeti, úgy kell megállapodni, hogy esetleg ne csak frakciónként osszuk meg a kérdéseket, hanem aki konkrét témán dolgozik, annak nagy több lehetőséget adjunk arra, hogy pótkérdéseket tegyen fel. Én nem fogom ezt megakadályozni. Én tulajdonképpen a jelentéstövők munkájával elégedett vagyok, mert ők jelen vannak, jó javaslatokat tesznek, és a rendszert így fejlesztik. A következő hozzászóló Darius Rozáti. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék Szeretnék jelentéstevőknek köszönetet mondani, kiváló kiinduló pont ez, vagy vita alap ez. Az egyetlen általános megjegyzésem az az, hogy talán túlságosan ambiciózus, nagyon sok területre vonatkozik, nagyon sok témára vonatkozik, és az én véleményem szerint lehet, hogy nem olyan egyszerű mindezt után követni, mert nem lesz elég időnk valószínűleg, és ahogy ezt már említették a kollégák, lehet, hogy nincs elég információnk. Az én javaslatom az, hogy a kulcsfontosságú témákra, kritikus témákra koncentráljunk inkább, hadd tájékoztassam önöket a feladataink listájáról, amelyet figyelembe vettek a jelentéstevők a jelentésükben. A tagállami költségvetésre gyakorolt hatások, hatása ezeknek a gyakorlatoknak. Aztán ezt meg kell vizsgálni a mérleg statisztikák, fizetési mérleg statisztikák információinak használata arra, hogy a gyanús pénzmozgásokat detektáljuk. A magas kockázatot jelentő országok listájának megállapítása, nagyon nehéz ezeket azonosítani. A jelenlegi adóelkerülésre vonatkozó jogszabályok felsorolása, e, specifikus ügyek és, és esettanulmányok megvizsgálása, az információ csere módjának megváltoztatása a nemzeti hatóságok és európai hatóságok között. A fejlődő országok nehézségei abban az értelemben, hogy melyek azok a nehézségek vagy gyengeségek, amelyek a pénzek kiáramlásához vezetnek, a whistleblowerek védelme, rengeteg feladat tehát, szerintem ezzel így nem, nem fogunk tudni ezeknek a pontoknak a mélyére ásni, és, és megfelelő ajánlásokkal előállni ha ez így folytatódik. Úgyhogy én azt javaslom, hogy inkább koncentráljunk a kevesebb feladatra. Főleg néhány kérdést már más szervezetek megválaszoltak részben vagy egészben, az OECD, az ENSZ, vagy az FATF Mm, task Force. Ez az első általános megjegyzésem. A második pedig az, hogy azt javaslom, hogy nézzük meg még egyszer ennek a munkadokumentumnak a struktúráját, és arra ösztönözném, ha megengedik a jelentéstevőket, a, hogy egy másik struktúrát válasszanak, az egész jelentést négy fejezetre osszák. Az első a jelenség bemutatása lenne, az adóelkerülés, adócsalás, adó paradicsomok és a nem együttműködő jogrendek. E, statisztikákat adnék arról, hogy milyen dimenziója van ennek, és mennyiben károsítja ez a nemzeti költségvetéseket. A második, a mechanizmus minták, ezek a konstrukciók, amelyeket arra használtak, hogy ezeket a gyakorlatokat űzzék, és ez a valós életben milyen hatással van. A, más, a harmadik fejezet arra vonatkozna, hogy mely okok merülnek fel, milyen tényezők vannak ezen hiányosságok, joghézagok mögött, tehát a jogi keretet vizsgálnám meg, és a legfontosabb gyengeségeket kiemelném. A legnagyobb probléma ezzel ez a túlzott titoktartás, amit lehetővé tesz egyes országokban a jogrend, a jogi keret, és a megfelelő bűnüldözés hiánya, illetve a e, jogszabályok kiátszása ami lehetővé teszi ezt a túlzott titoktartást. Az okokat e, identifikálni kell, és az emögött meghúzódó, akár gazdasági, akár egyéb okokat. E, végül pedig az utolsó pont az ajánlásokat tartalmazná mit lehet tenni az Európai Uniós jog területén, a nemzeti jogszabályok területén, az, át, az EU jogszabályok átvétele, átültetése területén milyen problémák vannak globális, nemzeti eh, szinten, mik történnek, potenciális szankciókat is belefoglalnék ide a nem együttműködő eh, jogrendekkel szemben. Azt hiszem, hogy ez a négy részből álló struktúra lehetővé tenné a kritikus pontokra való koncentrálást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy ötödik pontot még ki is egészítenék ez a vizsgálati jog továbbfejlesztéseit. Mis, amit Michel úr mondott, van egy lehetőségünk, hogy mondjuk egyes tagállamok, mint egyes tagállamokban, hogy büntetéseket vessünk ki, és beidézzük az embereket, és ne a jó szándékra bízzuk, és mi válaszuk ki az embereket. Ez egy fontos pont, hogyha vizsgálni akarunk, és így tudunk ajánlásokat adni ilyen értelemben. Ezzel szeretném ezt kiegészíteni. Köszönöm szépen. Nos, több kegy diáj, spontán felszólalás van. Ramon Zsurici. Köszönöm szépen. Elnök úr, egy néhány javaslatom lenne még. Adott esetben ezeket a tervezetben, szövegtervezetben meg lehetne jeleníteni ahhoz képest, amit a két jelentéstevő leírt, szerintem ez hasznos lenne. Igen, tegyük magasra a lécet az ajánlásainkkal. Nem feltétlenül a jelenség leírásának kell ezt megtenni. Van már több száz könyv, cikk, tanulmány, ami ezt leírja. A fontos itt az, hogy az Európai Parlament, mint ahogy az előadó is mondta, készítsen egy menetrendet ajánlások tanácsokat is adjon a nemzetközi közösségnek, a kormányoknak, hogy hogyan lehet a problémákat megoldani. Az ajánlások során a következőket szerepeltetném. A társadalmi felelősség összefüggésében, ami a vállalatoknál is van, mindenekelőtt bankokról beszélve, de ide tartoznak a tanácsadó cégek, a közvetítők, itt van bizony a négy nagy tanácsadó cég, akiket ismerünk, nem lehet, hogy egy oldal, egy, az egyik oldalon adótanácsadók vagyunk, a adóparadicsomokban is jelen vagyunk, és, és közben pedig a vállalatok társadalmi felelősségét is vizsgálgatjuk. Kényszeríteni kell ezeket a cégeket, hogy etikusan viselkedjenek, mert különben ne hivatkozzanak arra, hogy eleget tesznek a társadalmi kötelezettségüknek és felelősségüknek. Gondoskodnunk kell arról, hogy Európa után alaposan nézze meg, hogy hogyan történik a tranzakciók finanszírozása. Minél inkább szabályozunk a pénzügyi piacot, annál átláthatóbbá válik ez, és akkor az segít az adóelkerülés, az adócsalás elleni fellépésben. Ezt magunkban tudatosítanunk kell. Van verseny Európában, és a kérdés most az, hogy mennyire tudunk hatékonyan fellépni. Az Európai Parlament csak jelentéseket készít, de adó kérdésekben sajnos az a helyzet, hogy a hatáskör még a tagállamoknál van, és egyhangú döntést kell hozni a tanácsban is. Ez azt jelenti, hogy ajánlásokat készítünk, és ez beleütközik a realitásokba. A tanács egyszerűen megteheti, hogy ignorál bennünket. Éppen ezért az egyhangú döntéshozatal egy problémát jelent az adóügyekben. Ezért nagyon nehéz harmonizálni, tovább lépni és haladni. És hatékony harcot folytatni az adóelkerülés az adócsalással szemben. Ugyanis kizárólag a tagállamoknál van a hatáskör. Még egy dologra szeretnék emlékeztetni, ez a parlament 2014 óta készített már egy javaslatot a szabályozásra vonatkozóan, ami a vizsgálóbizottságokra vonatkozóan. A tanács ezt nem akarta, én az AFKO-ban vagyok előadó például. Itt szóba kerülnek a vizsgálóbizottságok jogkörei, de nem tudunk haladni, mert a tanács nem akarja, hogy itt erőteljesen jelen legyen a parlament. Még három hozzászólás van, mielőtt megint szót adunk a két társ előadónak. Katalin Ivan Elis Lein és Sven Gigold. Parancsolj. Iván úr. Hangsúlyoznom kell három dolgot, amit én fontosnak tartok. Mindenek előtt világosan Értékelnünk kell a meglévő jogi keretet, ismernünk kell az idevágó jogot, és hogyan tudjuk ezt érvényre juttatni az Európai Unió valamennyi tagállamában. Csak akkor tudjuk elérni, hogy adott esetben módosításokat lehessen alkalmazni, vagy tovább lehessen fejleszteni ezt a jogot. Különböző ötleteket lehet felvetni, persze, de amíg ezt nem át, át nem ültetjük a gyakorlatba, addig ez nem fog működni. A második pont, hogy ez rendkívül komplex, bonyolult terület, és meglehetősen titkos tevékenység, az offshore tevékenység, és ez vonatkozik a közvetítő cégekre és a tanácsadó cégeknek különböző szintjeik vannak. Van a legfelső szinten, van egy jó, kellemes cég, mondjuk a négy nagy, aztán ez alatt van egy néhány ezer cég, aztán ez alatt egy több tízezer cég van a következő szinten, ezek tanácsadók és közvetítő cégek. Hogyha feltűnik egy botrány, az láthatáron, akkor kibújnak a felelősség alól, és úgy csinálnak, mintha nem lenne kapcsolatuk a főtársasággal. Nem találjuk meg a kapcsolatot, a, a, a kontaktust a kettő között. A harmadik pont pedig, hogy hivatkoznék a pénzügyi hírszerző egységre, egységekre, itt különböző műveleti modellek találhatók az Európai Unió tagállamaiban, és nem alakult ki egyértelműen az együttműködés ezen egységek között. Egy harmonizált modellre lenne szükség a 28 tagás, sőt, hát most már 27 tagállamban. határozottan azon a véleményen vagyok, hogy szükség van egy európai hivatalra, amely az említett tevékenységeket eh, koordinálhatna. Szerveztünk egy eh, kont eh, workshopot, ahol például Liechtensteint vizsgálták a pénzügyi tevékenységet itt, és Liechtensteinnek is van ilyen egysége természetesen. Az volt az érzésünk ezek után, hogy nem nagyon kívánják ezeket a tevékenységeket jobban koordinálni. Minden esetre a pénzügyi hírszerző egységek nem akarják az európai koordinációt. Most nem tudom elmondani, hogy mi az oka ennek, vagy nem kívánom elmondani. Találkoznak egyébként ezek a szolgálatok ezek titkos ülések, kívülről nem vehet részt rajtuk senki, és igazából senki se fér hozzá a viták eredményéhez. Iván úr, mindenek előtt, ami ez a költségvetési ellenőrző szakbizottságot illeti, itt az európai ügyész hatásköre, az egyszemélyes társaság, stb. Tehát itt azért van folyamatban jogalkotás, de Bozáti kolléga éppen most mondta, hogy olyan sok téma van, annyira áttekinthetetlen a terület egyelőre, ez egy vizsgálóbizottság tartalmi kereteit végül is túl lép túllépi, ezért korlátoznunk kell a tevékenységet. A előadók is ezt javasolták, mindketten. Ezt valamennyien tudjuk, még egy rövid megjegyzést engedjenek meg. Pallen professzor egyik hozzászólására hivatkoznék. Azt mondja, hogy mintegy 100 milliárd dolláros származékos papír van ezekben a társaságokban. Tehát tudjuk, hogy a névleges érték a nemzetközi fizetések bankja szerint 680 millió 6800-szor annyi ez, mint amit itt tegnap elmondtak, tehát ez egyszerűen túllépi, túllép itt, amit mi meg kell, hogy vizsgáljunk, vagyis az összes érintett intézményt be kell vonni. Eli Schlein, és utána azt ment Gigold. Schlein asszony. Köszönöm szépen. Én is szerettem volna megköszönni a kollégáknak, akik társjelentéstevőként egy ilyen jó kiindulási alapon dolgoztak, mint amilyen ez a dokumentum. A mi munkánk szempontjából Szerintem ez egy jó kiindulási alap, bizonyos pontokon persze tovább lehet majd erősíteni. De ezzel együtt én nagyon örülök annak, hogy már most is odafigyelünk a globális dimenziókra. Egyes kollégák már erre utaltak, Louis Michelre gondolok főképpen, aki az Afrikai Unió dokumentumát is említette, erről a Deveszak Bizottságban egyébként Beki úr is, illetve egy asszony is beszélt már, el kell gondolkodnunk azon, hogy mennyire gyorsan és egyszerűen egy klikkel óriási pénzösszegek a világ egyik végéből a másikba átvándorolnak. Ezen keresztül kell megértenünk azt is, hogy persze, hogy mi szenvedünk attól, hogy a mandátumunk nem eléggé kiterjedt, és ettől a szakbizottság, ebben a különbizottságban nagyon nehéz a munkánk, sőt, akár frusztráló is. Persze, hogy az. Persze, hogy az, hiszen az adócsalás témája, amely egyértelműen globális téma, hiszen minden globális ma már, a tőke áramlás nagyon is globális, a tőke, tőkék tulajdonosai azt a jogrendet választják maguknak, amelyiket csak akarják, ahol jobbak a feltételek adózási szempontból vagy titoktartási szempontból, ezért oda kell figyelnünk az unió érdekeire ez a mandátum, tehát nagyon korlátozott. Az igaz, hogy nem kaptuk meg azokat a hatásköröket, amelyeket szerettük volna, illetve nem fértünk hozzá nagyon sok fontos dokumentumhoz, de mégiscsak azt gondolom, hogy tovább kell dolgoznunk ebben a szakbizottságban. A kreativitásunkat, a fantáziánkat kell szolgálatába állítani ennek az ügynek. Nagyon jó példákat tudnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy hogyan tudnunk, tudjuk ezt megvalósítani. Például az országspecifikus jelentésre vonatkozólag az Európai Bizottság, hogyha dizagregált adatokban gondolkodik, akár az európai cégek részéről is, az Európai Unión kívüli területre vonatkozóan, akkor igenis, és kérhetünk nagyobb átláthatóságot azzal kapcsolatban, hogy a cégeink milyen tevékenységet folytatnak az unió határain kívül. Most akkor hát ez például egy ilyen 50%-os várandóság esete, Nos hát szerintem még mindig jobb, hogyha 50%-ban teszünk valamit, mint hogyha sehogy sem teszünk semmit. Úgyhogy ezen kellene elgondolkodnunk. Egyetértek az aggályokkal, de mégis optimista vagyok, mert még hónapok állnak előttünk, és ezekben a fontos kérdésekben, amelyek azokra az eszközökre vonatkoznak, amelyeket mi európai szinten akarunk megvalósítani, ebben nagyon keménynek kell lennünk, és egy, együtt kell fellépnünk. Ami pedig a tavalyi parlamenti állásfoglalásunkat illeti, ezeket a kérdéseket nem lehet addig megoldani, amíg nincsen egy igazi ENSZ szintű kormányközi megállapodás, és egyébként a G7-ek is ezt kérik. Ennek köszönhetően a fejlődő országok a tárgyalások során paritásos alapon vesznek majd részt az OECD országokkal. Fontos tehát a globális reformok közös kezelése OECD szinten, akkor lehet majd csak olyan keretet teremteni, amelynek révén ezeket az országokat nem fekete lyukként fogjuk továbbiakban kezelni. Köszönöm szépen. Schlein asszony igaza van a nemzetközi kerettel, de Mázi úr már említette, hogy a nem adóztatott transfer az egyik probléma, és a EU tagállamok ebben közreműködnek az írországi Apple eset, ahol mintegy 13 milliárdot követelnének vissza a hiányzó adóból. Ez az amerikai jog egy jogrésére alapozott, mert az amerikai jog szerint az usa kívül szerzett nyereségeket parkolni lehet, ami mielőtt véglegesen átkerül ez a pénz az USA-ba mint egy 130 milliárd dollárt parkolt az Apple adóparadicsomokban, és amint ezek visszajutnak az Egyesült Államokba is, az Apple főnök gyakorlatilag zsarolt az Omava kormányzatot, és azt mondta, nem vagyunk hajlandók 38% adót fizetni, ha csökkentik, akkor majd hazavisszük, ez a 130 milliárd, hogyha az amerikai kongresszus és az új amerikai elnök végül is a lehetőségek sokszínűségét feltárja, és vissza akarja szerezni a pénzt az Egyesült Államokba, akkor egy fontos jogrés bezárul az az érdekünk, hogy együttműködjük itt az Egyesült Államokkal, hogy ezt tényleg meg is tegyük, hiszen itt az európai adó jogalkotás is szerepet játszik. Sven Giegold. Ahhoz a kérdéshez csatlakoznék, mi a kulcsa ennek, hogy miért várják el a polgárok, hogy kutassunk. Persze, az világos, hogy legyünk nyitottak azzal kapcsolatban, hogy mi is történik itt, és amit találunk, azt nem mindig lehet megjósolni. Ezért van szükség egy széles körű mandátumra, mert eh, nem tudunk mindent lefedni előre, és eh, arra kell koncentrálni, hogy amit ténylegesen találunk, az a nyitottság kérdése, a másik pedig ez a key mandate, ez a kulcsmandátum. Eh, a kérdés itt az, hogy van-e egy párhuzamos rendszer, ahhoz képest, amit a rendes polgárok normálisnak tartanának, amit Niedermayer úr is mondott, ami nem normális, hogy van egy párhuzamos rendszer, egy titkos rendszer, a titkosítás egy rendszer, és ez szembe megy a mi az a nyitottság szellemével, és igazából szembe megy az pénzmosás elleni joggal is, ezért azt látjuk, hogy ilyen van. Itt egy, a globális gazdaság egy jelentős részét azonban ez a párhuzamoság fedi le. A tagállamok és a bizottság, az Európai Bizottság nem lépett fel hatékonyan, hogy ezt a párhuzamos rendszert megszüntessék. Itt a jogállamiság egyes országokra, vagy egyes emberekre egyszerűen nem vonatkozik ebben az esetben. Nekünk kell megtalálnunk, hogy ki blokkolta, hogy a jogállamiság működjön minden területen. Mely tagállamok voltak ezek? Ki blokkolta azt, hogy az idevágó jogot hatékonyan kövessék? Miért nem történt ez meg a végén? és miért nem változtatták meg a jogot, és miért nem készítettek javaslatokat arra vonatkozóan, hogy a valóság összhangban legyen az elvekkel, azokkal az elvelekkel, amelyeket a pénzmosás elleni jog tartalmaz. Azt hiszem ez a központi része annak, amit a Panama dokumentumok mutatnak. Fel kell tennünk a kérdést, melyek azok a tagállamok, amelyek nem alkalmazzák ténylegesen ezt a jogot, és az Európai Bizottság miért nem mert üldözni ezeket az államokat. És ezt többször hallottuk már a kifogásokat is. A kifogás az, hogy mi csak a a törvénybetűjére tekintünk, az átültetésre az irányulók esetében, de azt nem nézzük meg, hogy a valóság mit mutat. Itt ez a FATF és Moneyball, stb említhetők. Szeretnék hivatkozni Iván kollégára. Egyszer meg kell említeni, hogy ezek az intézmények, ezek a hírszerző intézmények nem hatékonyan működnek, és az igazságügyi főigazgatóság esetében is meg kell állapítani, hogy mm, alaposan nézzék meg, mi történik a globális GDP 5%-ával valójában. Ezt meg kell változtatni. És azt is meg kell nézni, miért nem változott itt semmi az elmúlt 20 év alatt. Azt hiszem itt vezető szerepet játszik a magatartási kódex csoport, ahol bizony a tagállamok blokkoltak. Jó. Az elkövetkezőkben az egyes panelből szeretnék egy mondatot megismételni. Az egyik panel résztvevő azt mondta, hogy az ügyvédek, a vagyonkezelők, a közvetítők a jog szellemével mennek szembe, miközben a törvény betéjét nem sértik meg. Ez a kulcsa a dolognak. A, például abban az ügyben is, hogy hogyan tudjuk ezt megváltoztatni, keményebbé kell tenni a törvényeket egyes területeken. Másképp ez nem megy, hogy a elkerülés szelleme is büntethetővé váljék. További hozzászólást nem látok. Ezek után a két társ előadónak adok szót. Parancsoljanak! Köszönöm szépen, nagyon jó vita volt ez a mai. Köszönöm az összes kollégának a hozzájárulását, és ez azt is mutatja, hogy itt a mandátum, amely számunkra adatot, nagyon széles körű kérdés. Mi vizsgálóbizottságként attól függetlenül tovább kell dolgozzunk, hogy kapunk-e vagy sem hozzáférést a releváns dokumentumokhoz. Fel kell tennünk bizonyos kérdéseket, amelyek vezérlik a munkánkat, attól függetlenül, hogy megkapjuk-e vagy sem a dokumentumokat. Persze nagy dilemma ez, mert a valóságban az lenne a legjobb, hogyha minden dokumentumhoz hozzáférhetnénk. És akkor láthatnánk, hogy a tagállamok vagy az európai intézmények hol követtek el hibákat, a szerződéssel hol mennek szembe. Én azt hiszem, hogy a kettőt azonban párhuzamosan kell kezelnünk, mert egyelőre nincs hozzáférésünk, ilyen az élet, így kell dolgoznunk. De mégiscsak egyetértek azzal, hogy a mandátumunkra oda kell figyelnünk, a rossz adminisztráció, a jogsértés és a dokumentumokhoz való hozzáférés kérdése. Nagyon fontos, ezekre utaltunk az legutolsó jelentésben is. Niedermeyer úr már nincs itt, nagyon sok mindent megemlített. Az EU-fatka kapcsán a meghallgatások, tényfeltáró missziók során olyan gondolatokat kaptunk, amelyeket majd nyomon fogunk követni, majd meg fogjuk vitatni az összes többi frakcióval is, meg kell vizsgálnunk, milyen javaslatok vannak az asztalon, és melyek ezek közül a leginkább hatékonyak. Voltak más dolgok is, például az etikai kódex kérdése, a taxa 1-ben és 2-ben is azt kértük, hogy az egész etikai munkacsoport új alapokra helyezze munkáját, az áthat, átláthatatlanság, a titkosítás nagyon nagy problémák. Ezek miatt nem voltak, voltunk képesek az Európai Unión belül sem felvenni a harcot a tisztességtelen adórendszerekkel. Tehát az egész struktúrája ennek az etikai munkacsoportnak az egész egységes piac alapjait ássa alá. Fábio, Mázi utalta azt, hogy a taxiban milyen ajánlásokat tettünk, a mi jelentéseinkben is szerepelnek ajánlások. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen ajánlásokat fogalmaztunk már meg, és melyeket fogadott el a parlament, és a bizottság, illetve a tagállamok részéről milyen javaslatok születtek. Ezeket kell megvizsgálnunk, ez nagyon fontos munka. És végül szerintem elfogadhatatlan a parlament bizonyos bizottságainak a hozzáállása. Most nem akarok mindenféle részletbe belebocsátkozni, de végül is itt a vizsgálóbizottságban találkozunk az Egyesült Államok kongresszusából, illetve a szenátusból is személyekkel. Ez nagyon nagy inspirációt jelent számunkra. A saját tapasztalataink alapján kell majd előállnunk egy olyan ajánlás rendszerrel, amely arra vonatkozik, hogy hogyan tudunk leghatékonyabban fellépni európai parlamenti szinten a saját érdekeinknek, értékeinknek megfelelően. Gyors és könnyű hozzáférés szeretnénk a kulcsfontosságú dokumentumokhoz, másodszorban pedig a releváns személyek, akiknek a tevékenységet ki kell vizsgálnunk, jöjjenek el a szakbizottsághoz mert bizony még a tagállamok részéről sem volt meg a megfelelő hozzáállás, illetve együttműködési készség. Most pedig átadnám a szót a kollégának, és aztán megpróbáljuk majd ezeket a megjegyzéseket is beépíteni az anyagba. Köszönöm szépen, szerintem nagyon hatékony, nagyon hasznos volt ez a mai vita. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen, Péter. Köszönöm szépen köszönöm az elmondottakat. Néhányra kitérnék, és megpróbálok általánosabb következtetéseket le levonni. Niedermayer kollega azt mondta, hogy ami a közvetítőket illeti, főleg az ügyvédekre kellene koncentrálnunk. Voltak mások, akik azt mondták, inkább bankokkal kellene foglalkoznunk, mások azt mondták, hogy a, a, az adó tanácsadókkal és az adó tanácsadó cégekkel. Mi megpróbálunk minél több mindenkivel foglalkozni, több kérdést megvizsgálni, és aztán az ebből levont következetesek alapján megyünk mélyebbre. Hogyha látjuk például, hogy a közvetíték, közvetítők egy olyan egy olyan ösvényt mutatnak fel, amin érdemes elindulni, akkor mélyebbre ásunk, hogyha meg azt mutatják, hogy ezen nem érdemes tovább menni, akkor hagyjuk. A, ugyanez érvényes egyéb hozzászólásokra, is. Fábio de Mázi azt mondta, hogy ki kellene bővíteni a dokumentumok hatáját, vagy körét, Rozáti úr pedig azt mondta, hogy szűkítsük ezt le. Egyesek szeretnének ambiciózusabbak lenni, mások meg kevésbé. Ez nem olyan egyszerű, a lehető legszélesebb területen kell elkezdeni a kutakodást, és aztán leszűkíteni. Fábio de Másznak is igaza van, és Rozáti úrnak is igaza van, ez lehet, hogy paradox. A dokumentum amit kapunk például, lehet, hogy olyan, hogy a terrorizmus finanszírozásra lehet benne információt találni, de ez is felmutatja azt, hogy egy kicsit rugalmasabbnak és általánosabbnak kell lenni az első megközelítésben, és aztán az eredményekből levonni a tanulságot, illetve a, azt a döntést ez alapján meghozni, hogy mélyebbre kell ásni, vagy nem. A koordinátorok szintjén kellene foglalkozni a tagállamok és mások részéről mutató dokumentáció átadás hiányával és az együttműködés hiányával. Ahol nincs együttműködési szándék, ott bizonyos lépéseket érdemes lenne tenni, legyen szó sajtó briefingről, vagy az Európai Tanácshoz fordulásról, ahol kérhetjük azt, hogy változtassák meg a hozzáállásukat, talán a sajtót és a, az NGO-kat jobban bevonhatnánk, hiszen ezek a politikusok életét eléggé megkeseríthetik, és ezzel segítségünkre lehet, lehetnek. Ennyit szerettem volna elmondani, és köszönöm szépen a hozzászólásokat. Elnök, köszönöm szépen nem sokára le kell, hogy zárjam az ülést, de az Európai Bizottság nevében megadom a szót eh, Marina Whitehouse-nak, eh, aki a Moszkovici biztos által vezetett eh, TEX főigazgatóságon dolgozik. Köszönöm szépen! A az adó főigazgatóságon dolgozom, és szeretném tájékoztatni a képviselőket a dokumentumok helyzetéről, mert úgy látom, hogy ez egy nagyon fontos téma, ez ugyanolyan fontos a bizottságnak is. Csak annyit szerettem volna elmondani, a taxe 1 és a taxe 2 dokumentumokat át fogjuk, át fogjuk adni az elkövetkezendő napokon belül. Nos, miért tartott ilyen sokáig a folyamat? Ezeket a dokumentum, mandátumokat a taxe 1 és a taxe 2 különböző jogi kereteken belül kapta meg, és mivel a Panama Bizottság a 1995-ös döntés szerint működik, újra meg kellett kérdeznünk a a tagállamokat arról, hogy átadhatjuk-e a dokumentumokat, és ezt tavaly sikerült lezárni. ugyanez az, ugyanaz az eljárás vonatkozik ide, mint az emészere, az, az aláírt egyezmény végső változatát a január közepén kaptuk meg, mert voltak bizonyos aggodalmak és további kérések eh, képviselők részéről azzal kapcsolatban, hogy az akreditált, dokument, eh, az akreditált asszisztensek is hozzáférjenek a dokumentumokhoz. És ezekre választ kellett adnunk és az önök szakbizottsága elfogadta január 13-án ezt a megegyezést. Ami a másik kérést illeti, amit kaptunk, az Európai Bizottsági eh, Szolgálatok dolgoznak ezeken, nagyon széles körű eh, kérésről van szó, ezt komolyan vesszük. Hadd mondjam el, hogy a, 19, hogy a 1995-ös szabályozás szerint a tagállamokat megint csak meg kell kérdeznünk ezeknek a dokumentumoknak a kiadásáról, tehát nem csak az Európai Bizottságtól függ, hogy átadja-e ezeket a dokumentumokat. Remélem, hogy ez a magyarázat egy kicsit jobban megvilágítja a jelenlegi helyzetet. Az Európai Bizottság e, együtt kíván működni a szakbizottsággal, és folyik a munka és vizsgáljuk a kérést. Köszönöm szépen, mondja az elnök Whitehouse asszonynak. most már nagyon nagy szükség lenne ezekre az anyagokra. A kérések már eh, heteke, hónapokkal ezelőtt eh, benyújtásra kerültek, most aztán, aztán volt néhány probléma, de most eh, ezt így megbeszéltük a titkársággal. Az elkövetkezendő Strasburgi héten, február 13-án a koordinátori ülésen arról fogunk beszélni, hogy milyen intézkedések szükségesek, hogyha nem kapjuk meg az adott, vagy a kér dokumentumokat. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a jelentéstevőknek, és akkor ezzel lezárom az ülést. A következő ülés a ma délutáni workshop az 1G3-ban ban 14 16 óráig Kofot úr elnökletével. Köszönöm. Lezárom az ülést. Köszönjük a tolmácsok munkáját.